szépen, biztos úr, lezárom a vitát, és holnap délben lesz a szavazás. Utolsó jelentésünk következik Szake asszonynak a jelentése a digitális szabadság stratégiája az Európai Unió külpolitikájában. Négy percben. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen Eston asszonynak és a külügyi szolgálatnak célzom ezt a szöveget. A digitális politikák rendkívül fontosak mindenhol az Európai Unióban és a világon. Nem csak az Európai Unió, hanem az ENSZ is elismeri, hogy az alapvető jogokhoz való hozzáféréshez fontos a digitális szabadság, valamint ez a kopenhágai kritériumok része is. Nagyon fontos, hogy ez egy megfelelő, demokratikus eszköz legyen, de sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk a digitális szabadság tekintetében. Az első olyan szövegről fogunk majd szavazni, ami a digitális szabadságot biztosítja az uniós külpolitikában. Természetesen nem akarunk semmit túlszabályozni, mert az sérti az internet szabadságát, viszont vannak olyan szabályok, amikre igenis szükség van, hogy megfelelően, demokratikusan működjenek ezek az új eszközök. A cyberbiztonságról most készülnek el a javaslatok, és ezt várja az Európai Parlament is. Ugyanis az embereket kell előtérbe helyeznünk, és az emberek biztonságát. A digitális szabadság rendkívül fontos, ugyanis, hogyha megnézzük, hogy a börtönökben hány olyan ember kerül, aki csak a szabad véleményét szeretné elmondani az interneten, akkor ez már egyértelműen látszik. Az EU-nak megfelelő és vezető szerepet kell biztosítani a digitális szabadság tekintetében. Arra kell törekednünk, hogy a masszív cenzúrát el tudjuk törölni, ugyanakkor megfelelő biztonságot tudjunk biztosítani. Elég, hogyha megnézzük mondjuk azt, hogy mi történik Szíriában, vagy mi történt Szíriában és Iránban, a technológiai alkatrészek uniós kiviteli tilalmával kapcsolatban, és már is látjuk, hogy mennyire fontos ez a kérdés. Az Európai Uniónak mindenképpen a jogállamiságra kell törekednie minden esetben a kereskedelmi megállapodásokban és a fejlesztési támogatás, támogatásoknál is. A digitális szabadság végrehajtását alapvető követelménynek kell tekintenünk. A digitális szakadékot csak akkor tudjuk átlépni vagy áthidalni, hogyha mindenki hozzáfér a megfelelő információhoz, és a periférikus területen lakók szintén részesülhetnek a digitális szabadságból, a digitális információból. A mobil internet felhasználáson javítani kell, az ICT technológiákat fejleszteni kell, nem csak a szabadságjogok, hanem például a választások megfigyelésének esetében is. Óvatosnak kell lennünk, és és mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy Európában először is meg kell védenünk a digitális szabadságot, csak utána térhetünk rá a világ digitális szabadság problémájának megoldására. Nagyon fontos, hogy a kutatás és a fejlesztés megfelelő legyen, illetve hogy megfelelő emberi jogi helyzetet tudjunk biztosítani. A külügyi szolgálatnak maximálisan fel kell lépnie a digitális szabadság védelmében, a kereskedelmi politikákban is. Az Európai Uniós értékeinket össze kell fognunk, és ezt kell képviselnünk. Az új technológiák folyamatosan fejlődnek, és nekünk kell az ehhez kapcsolatos jogszabályokat megállapítanunk, annak érdekében, hogy a digitális szabadság megvalósuljon. Az állam és kormányfők önmagukban, a kormányok önmagukban ezt nem tudják megtenni, ugyanis a digitális világot egy több résztvevős csapat irányítja, amelyben a közszférából és a magánszférából, valamint a civil társadalomból is megjelennek képviselők. A KKV-ket, az internet használókat és a felhasználókat is oda kell ültetni a tárgyalóasztalhoz. Az internet közügy és közös érdek Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, akik hozzájárultak ehhez a munkához, illetve mindazoknak, akik a vita folyamán hozzászóltak. Ez a szöveg tulajdonképpen nem az én szövegem, hanem ez egy tömegmunka, ez egy közös munka, és remélem, hogy ez az Európai Unió közös érdekeit szolgálja majd. Köszönöm szépen. Cikau asszony lesz az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a digitális szabadságot érintő stratégiát illeti, ez egy nagyon fontos stratégia, hiszen mindenképpen a digitális technológiához, az internethez hozzáférést kell biztosítani mindenkinek, hiszen ez hozzájárulhat az emberi szabadságjogok biztosításához, az írástudás terjesztéséhez, az átláthatósághoz, az ellenőrzéshez, a gyors válaszadási képességhez, és természeti katasztrófák esetén adott esetben a gyors segítségnyújtáshoz is, hogy csak néhány előnyt említsek. Az információs kommunikációs technológiákat tehát tovább kell terjesztenünk, az alapvető infrastruktúrát mindenki számára hozzáférhetővé kell tennünk, és a digitális kompetenciákat az egész világon mindenhol növelnünk kell. Fontosnak tartom azt is, hogy olyan támogató programokat indítsunk útnak, amelyek az internethez való hozzáférést mindenhol segítenek megvalósítani. Köszönöm Cikeó asszonynak, Kelly úri a szó. Tisztelt elnök asszony! Gratulálni szeretnék a jelentés készítőjének ismételten, még akkor is, hogy egy nagyon fontos téma, ugyanis ez a szabadság kérdése mindenki számára fontos. A szabadságról beszélünk, minden emberi lény számára fontos ez, különösen az internet használatával. Az elmúlt években nagyon sok, láttuk ennek a pozitív és a negatív oldalát is alapjogként ismerjük el az internet használatát Európában, de ez nem így van az egész világon. Látok a nemzeti szinten is a problémákat is, amit jelentenek, és azt, hogy vannak olyan rendszerek is, amelyek az internetet arra használják, hogy az lakosaikat, embereiket ellenőrizzék. Ezért az Európai Uniónak van szerepe ebben, hogy az Európai Uniós politika legyen a szabadság érdekében. Köszönöm szépen, Kelly úr! Paska úr ilyen szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt biztos úr! A digitális világ folyamatosan nyitottabbá válik, és ez lehetővé teszi, hogy az információ hihetetlen gyorsasággal áramoljon. Ez nagyon jó egy demokratikus világban, viszont egy autoriter rendszerben ez komoly problémákhoz, cenzúrához és a társadalom irányításához vezet ezeket a rezsimeket mindenképpen meg kell akadályoznunk abban, hogy a digitális világ szabadságát bármilyen módon is korlátozzák, illetve hogy irányítani tudják, hogy az ő rendszerükről szóló információból mi az, ami kijuthat az ország határain kívülre. Ezek is tulajdonképpen embargónak nevezhetőek, és nagyon jó lenne, hogyha odafigyelnénk például Kína digitális politikájára, a most feltörekvő internetes rendszerekkel kapcsolatban. Külpolitikánkban biztosítanunk kell azt, hogy ezeket a rezsimeket meggyőzzük arról, hogy a társadalom fejlődésének szabad mozgást kell adni, és hogy ezáltal biztonságosabbá is válik a társadalom. Thank you, Madam President, and uh... Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon örülök Sárka asszony jelentésének a digitális szabadság stratégiája az Európai Unió külpolitikájában címmel. Ez fontos, mielőtt biztos lettem, a külügyben dolgoztam, és nagyon jól átérzem, hogy mennyire fontos ez az Európai Unió külpolitikája szempontjából is. Ez a jelentés valójában nagyon időszerű, hozzájárul az Európai Unió emberjogi munkájához, az internet kormányzáshoz, kereskedelemhez, biztonság kérdéseihez. És az Európai Unió elkötelezett, hogy segítse az emberi jogok fejlődését, ahogy ezt láttuk az arab tavasz folyamán, és a demokrácia előmozdításában is az nyitott internet a, mellett fontosak a mobil telefonok, az és az egyéb eszközök is. Ez segíthet az emberi jogok alkalmazásában és az igazságosabb társadalom kialakulásában, hogy ezt láttuk az észak-afrikai forradalmak idején és azért fontos az internethez való hozzáférés. Az Európai Unió a továbbiakban is egyértelmű politikai üzenetet fog küldeni az internet cenzúrázással kapcsolatban. Az egy Egyesült Nemzetek szerben decemberben, e hónapban New Yorkban az Európai Unió sajnálatát fejezte ki annak, hogy egyre növekszik a cenzúra és a korlátozás az interneten. Az Európai Unió stratégiája az emberi jogok tekintetében éppen az, hogy akció a már megkötött megállapodások mentén, és a no disconnect stratégiát folytassuk, ami segítheti azt, hogy az internet a továbbiakban is a politikai szabadság, demokrat, demokratikus fejlődés és gazdasági növekedés eleme legyen. Az Unió már hozott azért is intézkedéseket, amikor olyan technológiákat exportáltak Szíriába és Iránba, ami lehetővé tette, hogy az emberi jogok védelmezőire lecsapjanak az Európai Unió export ellenőrzési politikájában is ez egy fontos elem, hogy olyan eszközök ne kerüljenek ki, amelyek az internet ellenőrzésére vagy a telekommunikációs felhasználásra terül, kerülhetnek az emberi jogok korlátozása érdekében az Európai Unió parlamenti tagokkal együtt védenie kell, hogy az alapvető szabadságjogok semmilyen módon ne kerüljenek korlátozásra. Ez egyszerűen elfogadhatatlan, bárhol is legyen ez, az Unió határain belül vagy azokon túl. Jövő év áprilisáig ki fogjuk adni a külön útmutatást az ICT és telekommunikációs vállalatok számára az emberi jogok tiszteletben tiszteletben tartásával kapcsolatban, az ENSZ útmutatásával az úgynevezett ragi elvek mentén. A kereskedelmi politika külön megfontolást igényel e tekintetben. Fontos az Európai európai értékek és emberi jogok előmozdítása érdekében. Az Unió külszolgálata és a bizottság szolgálatai is elkötelezettek, hogy a védelmet és a digitális szabadságot a külső fellépései során is szem előtt tartsák, illetve külön foglalkozzanak a kiberbiztonsággal. Fontos ez a folyamatban lévő világkonferencián is, ami a telekommunikációról szól. Az Unió tovább fogja fokozni erőfesítéseit az olyan nemzetközi fórumokon, mint az ENSZ, az Európa Tanács vagy az OECD, hogy tovább fejlődjön a biztonságos és szabad internet ez fontos az Európai Unió internetkormányzási stratégiája szempontjából is. Megfelelő pénzügyi támogatást is ad számos olyan projekthez és civil társadalmi szervezetnek, amelyek az emberi jogokért, a demokráciáért küzdenek. És végezetül elnök asszony, az uniónak lehetősége van, hogy döntő szerepet játszon az erős és megbízható internet területén, ami a magánszektor segíti, és a civil társadalmat is. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr, ezzel a vita végéhez értünk, holnap 12-kor lesz szavazás, mindenkinek kellemes estét kívánok!